fordulókra. Az emberi jogok nagyon fontosak ebben a házban. Most pedig eh, akkor közölném, hogy a november 12-i ülés jegyzőkönyvét közreadtuk, és a szövegek elfogadásra kerültek. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Van-e észrevétel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Úgy látom, hogy senki sem kéri a szót, ezért úgy tekintjük, hogy ez elfogadott. Következő témánk a kompetens